Akkor tehát, hol vannak a jelentéstevőink? Hölgyeim és uraim, kis késéssel üdvözlöm Önöket. A tegnapi napirend elcsúszása miatt volt ez a kis késés a koordinátorok ülésén. Mielőtt folytatnánk, tennék néhány bejelentést. Számos jelentéstevőt jelöltünk ki, Luigi és Rapkai kolléga uraknak, Vagyim Tudor kolléga immunitásáról Wallis asszony, Ház Péter Mártinnal kapcsolatban Cvifka kolléga úr, a véleményekkel kapcsolatban is kiadtunk Karim úrnak véleményt, modosulás van a hitelekkel kapcsolatban. A koordinátorok ülésén ezek a döntések születtek. Most tehát térjünk rá a következő jelentésre, a Brüsszel 1 kapcsolatos jelentést, Cvjevka jelentéstevő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! elkezdtük a munkát. A Brüsszel egy rendelet új verziójával kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy ez a rendelet az egyik legfontosabb eszköznek tekintendő, amely jogi aktus az EU polgároknak és a jogi személyeknek biztosítja, biztosítja a döntések előre láthatóságát és a jogbiztonságot. Nagyon bölcsen kell tehát eljárnunk az új megfogalmazással. Olyan módon kellene változtatnunk a rendeletet, hogy a rossz proféciák ne teljesedjenek be, azaz, hogy a jobb a jó ellensége az új megfogalmazás, amelyet most szeretnénk megfogalmazni, tehát javítsák a rendelet működés képességét. Arra emlékeztetném önöket, hogy tavaly, szeptember 7-én elfogadtunk egy jelentés a Brüsszel egy újra fogalmazásáról sok időnk volt ezt átgondolni. Előkészítettünk javaslatokat a módosításokra vonatkozólag. Az Európai Bizottság is javaslatokat tett, és elkezdjük a munkát az EP-ben. Örülök, hogy Volis asszony is jelen van. Ő volt korábban a jelentéstevő a legutóbbi periódusban akkor konzultációs eljárásra kerül sor. Ma mi parlamentként erősebb pozíciót tudhatunk magunkénak, és együtt döntő döntéshozókká váltunk. Nagyon szeretnék Wallis asszonya együttműködni az árnyántéstevővel is, a magyar tanácselnökséggel és a következő lengyel elnökséggel is. Az idő korlátok nagyon szorosak, az év végéig le kell zárnunk ezt a beszámolót. A legfontosabb elemeiről szólnék most. Ez az első tárgyalás. Júniusban fogom a javaslatot beterjeszteni az első ülésen, ami a legfontosabb először is. Az eljárás, exekvatúr eljárás megszüntetése. Az öt könyvről már szóltunk, az EB azt javasolja, hogy az exekvatúr eljárást teljesen szüntessük meg, tehát bizonyos automatizmust vezetnénk be, bírósági döntés, amely a, abból tagállamból jön, ahonnan ered az ügy, és ezt a többi tagállam elismerné természetesen, hogyha az eredeti tagállam bírósága részéről ö, megszületett a döntés. Tehát ezt a döntést az összes többi tagállamban elismernék, ugyanúgy, ahogy a döntéshozó tagállamban. A tehát az egyes feleknek nem saját maguknak kellene kérvényezni a döntés elfogadását. Vannak természetesen revíziós eszközök, de ezek nagyon korlátozottak. A 45-ös cikk alapján, hogyha az egyik fél az eredeti tagállamban nem vett részt az ügyben, akkor kérhet felülvizsgálatot. Hogyha például nincsen információ az bírósági ügy kezdés, megkezdéséről. Itt természetesen a force major esetek, viszmajor esetek is előfordulhatnak. A 43-as cikk például lehetőséget biztosít arra, hogy az eredeti tagállamban hozott bírósági döntés ellen fellebezzenek, hogyha a másik tagállam jogával ellenkezik, tehát nem áll összhangban a, annak a tagállamnak a jogával, jogrendjével, ahol végre kellene hajtani ezt az ítéletet. Számomra úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság által javasolt lehetőség az annak a lehetősége tehát, hogy csak a perre koncentráljunk. Szerintem ez nem, nem elégséges. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kivételeket vezet be, azaz az exekvatúr eljárást két esetben fenntartja. A kollektív kártalanítás esetében például az exekvatúr eljárás megszüntetése az Európai Bizottság szerint költségekhez kötött, valamint a bizalomra épít a tagállamok között azt mondanám ezért, hogy 95%-ban teljesen egyszerű ügyekről van itt szó. Tehát az exekvatúr eljárás megtartása, fenntartása nem szükséges, hiszen ez csak az ügyek 5%-át érintené. Ami a költségeket illeti, a bizottság azt mondta, hogy 2090 48 millió euróról volt szó, ezt nem tudom megítélni, el kell, hogy fogadjuk ezt az érvet egyszerűen. Ami pedig a tagállamok közti bizalom, bizalmat illeti, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy már megvan a szükséges bizalom, és a tagállamok készek arra, hogy megszűntessék az exekvatúr eljárást. Nem teljesen osztom ezt a véleményt, mert lehet, hogy az Európai Bizottság képviseli, ezt a véleményt képviseli, lehet, hogy az Európai Bizottság ennyire pozitívan ítéli meg a jogi együttműködés a tagállamok között. Örülnék ennek, ha így lenne tényleg, de nem ennyire rózsás a valós helyzet. Ez bizonyítja a mi bizottságunk is, mi bizottságunkon folyó ülések is. Természetesen szükség van az integrációra, de a jogbiztonság biztosítása nagyon fontos. Tehát meg kell védenünk a tagállamok polgárait attól, hogy a jogbiztonságaik ellen, jogbiztonságuk ellen történjenek lépések. Tehát hiba lenne ezen a ponton, hogyha megszüntetnénk ezt az elvet, az exekvatúrájárást, Ami pedig a fogyasztói ügyeket illeti, úgy gondolom, hogy a fogyasztók a nak meg kell adni a lehetőséget, hogy, hogy az ő országokban tudjanak fellebezni, tudják megtámadni a döntéseket. Olyan ügyekről is szó van itt, ahol ö, a harmadik országban lakó ö, vétkesekről van szó. Nagyon vonzó javaslatok születtek itt, de szerintem még korai erről beszélni. Ezért hangsúlyozom annak szükségességét, hogy széleskörű konzultációkat folytassunk és politikai vitát, mielőtt ezen a területen bármit javasolnánk. elmékeztetni szeretném őket arra, hogy az Európai Bizottság a mai napig nem kapott a parlamenttől egyetértő véleményt ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság véleménye a Brüsszel egy rendelettel kapcsolatban az, hogy ez automatikusan legyen érvényes a harmadik államiból érkező polgárokra is, így a bilaterális megállapodásokat tulajdonképpen meg is szüntetnénk. De ha ezt elemzés nélkül tesszük, az problémákhoz vezethet mindenképpen. Emiatt a következő vita, vita során még visszatérnék erre. ami pedig a bíróság választásának választásával kapcsolatos záradékot illeti. A bizottság úgy gondolja, hogy a 32-es cikk alapján az a bíróság, amelyet megneveztek a megállapodásban, az a illetékes bíróság, méghozzá kizárólagos illetékességű bíróság. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság itt nagyon konzekvensen járt el, és úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív javaslatokat tett. Továbbá a, a választott bírósági megállapodással kapcsolatban a 20-as preambulum bekezdést nagyon alaposan el kell olvasnunk, ami a választott bírósági ügyeket illeti. Ez a bíróság kellene, hogy meghatározza az ügyeket. Addig a pontig, amíg a felek máshogy nem döntenek. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon sok szabály van, és el kell kerülni a párhuzamos eljárásokat. A választott bíróság fordulhat másik bírósághoz, vagy másik szervhez, amennyiben a felek így döntenek. Úgy gondolom, hogy a New Yorki megállapodás az 1958-as megállapodás nagyon jól szabályozza a választott bíróságok helyzetét, és szerintem ez elegendő. Ami pedig a forrásokat illeti, új javaslat van ezzel kapcsolatban. A lakóhelytől függetlenül kellene ezt eldönteni. Itt uh, ingatlanok uh, bérbeadásáról van szó. Itt uh, a tartózkodási hely, illetve a, hogy hol található a, az adott ingatlan. A dön, ez a döntő, az ottani bíróság, az illetékes. Az új 58, 85-ös cikk kimondja, hogy ez a rendelet nem érvényes a munkaadók és munkavállalók jogaira, valamint a munkadó szervezetek jogaira, amennyiben az ő jogaik védelmében történő tevékenységről van szó. Itt mindenek előtt a sztrájk jogról van szó. Kérdezem magamtól is, hogy mi a célja ennek a cikknek? hiszen az eddigi vita során azt mondtuk, hogy ez a javaslat nagyon messzire megy. Tényleg jó indoklásra lenne itt szükségem az önök részéről. Ez az első vitánk erről a rendelt javaslatról, mert az Európai Bizottság terjesztett be. Várom az önök hozzászólásait. Azt javaslom, hogy ki, mivel hogy a beosztásunk nagyon ambiciózus, az időbeosztásunk, azt javaslom, hogy az év végéig zárjuk le ezt. Természetesen hamarabb meg fogják kapni a jelentést. Azt javaslom, hogy a következő júniusi ülésen beszéljük meg, hogyha sikerül ezt a időbeosztást tartanunk, akkor azt javaslom, hogy a módosító javaslatokat július 15-éig kellene beterjeszteni. A nyári szünet során nem lesz forradalom, természetesen a nyári szabadság ideat fel tudnak készülni, és megvárhatjuk a fordításokat is. Az októberi ülésen, valamint a decemberi plenárison zárnánk le ezt. A mai koordinátorok ülésén arról is döntöttünk, hogy szeptemberben a Brüsszel egyel kapcsolatban workshopot fogunk szervezni. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésüket, köszönöm, hogy meghallgattak, és várom az önök hozzászólásait. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cvifka úr. Először is a bizottság képviselőnői a szó, den Hofe, öné a szó. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm Szifka úr a nagyon átfogó előadását a bizottsági javaslatról. Úgy gondolom, hogy ennek valamennyi fontosabb pontját említette, az exekvátor járás megszüntetésével kapcsolatban javasoljuk, hogy teljesítsük azt a mandatumot, amelyet az Európai Tanács megadott már 1999-ben nekünk erre. Ezt próbáljuk elvégezni figyelembébe az összesen aggályt is, amelyet eh, az érintettek kifejeztek különösen tekintettel arra a tényre, hogy kellő biztosítékokat kell biztosítanunk a, a, a, az alperes védelme számára. Nos, remélem, hogy ezeket az agályokat eh, meg tudjuk nyugtatni. Ami a harmadik eh, országokat illeti, az, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, eh, a cégeink az európai polgárok számára is fontosak, amikor üzleti kapcsolatokat vagy másfajta kapcsolatokat tartanak fent a harmadik államokban élő, tevékenykedő felekkel. Ezért szeretnénk a rendeletnek eh, a harmadik országba tartozó eh, eh, alperesekre is kiterjeszteni. Hasznos szabály ez, mert amikor viták merülnek fel, akkor végső soron fontos, hogy az ember a pénzét vissza tudja szerezni, és ez alapvető fontosságú. Ami a bíróság megválasztását és a választott bírósági megállapodásokat illeti, megpróbáljuk a felek autonómiáját erősíteni. Tehát az olyan felek, akik úgy döntöttek, hogy a vitájukat egy konkrét bíróság elé terjesztik, vagy egy bírósági rendszeren kívüli vitarendezési rendszerre támaszkodnak. Nos, szeretnénk, hogyha meg tudnánk ezt erősíteni, nagyobb autonómiát biztosítani, tehát a feleknek döntsék el ők, hogy hogyan akarják az esetleges jövőbeni vitáikat majd rendezni. Ezek a fő pontjai tehát a módosításnak, ezeket meg is találják a rendelettel kapcsolatos anyagokban, és amit a 85-ös cikket illetően Cisco úr felvetett, nos, olyan, itt valóban arra van szó, hogy ezt a nem érinti, ez a rendelkezés. Ezt azért írtuk be ide, mert bizonyos érintettek az egyeztetés, a nyilvános egyeztetés során megfogalmazták azt az aggályukat, hogy esetleg erre sor kerülhet. Tehát szélesebb kitekintés miért van erre szükség. Az Európai Bíróság esetjogi döntéseire is kihatása van ez. ugyanis az esetjogi bizonyos konkrét értelmezés alapján előfordulhat, hogy korlátozást szenved el a szakszervezetek eh, cselekvési szabadsága, különösen a sztrájkjogon keresztül. És az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy ez az értelmezés nem lenne helytálló, nem szeretnénk eh, bármilyen módon is korlátozni a sztrájkjogot Európában, ezt a rendelkezést, mint egy biztosítéként illesztjük a rendelet végére, annak biztosítására, hogy a rendeletet egyetlen szabálya sem értelmezhető úgy, mint hogy ez lenne, az lenne a célja, hogy a sztrájkjogot korlátozza. Örülünk annak, hogy Cifka úr ilyen ütemesen hajlandó előre lépni. Ha kérdésük van, akkor bármikor megkereshetnek bennünket, és részletesebben is válaszolunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vannak még hozzászólások ehhez a kapcsolatban? Úgy tűnik nem. Ja, de mégis elnézést. Köszönöm szépen. Nagyon várom már az együttműködést Szvjevka eh, képviselő úrral, és nagyon nagy örömmel nézek ennek elébe, hogy együttműködjünk természetesen Diana Wallisza is és a többi árnyék jelentéstevővel. Ezt szeretném mondani, hogy eh, nagyon jól sikerült ez a tervezet, és a pontokat már sok más vita során is érintettük, és ezeket bele is vették. A bizottság képviselőjétől nagyon nagy meglepetéssel hallottam, hogy ez már 99-ben szó volt az exekvatúr eljárás megszüntetéséről. Számomra ez világosan mutatja azt, hogy nagyon türelmesenek kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy tovább lépjünk. Nagyon nagyon örömmel üdvözlöm a szeptemberi workshop megszervezését is ebben a témában. Néhány pontra szeretnék kitérni, amelyeket nagyon jónak tartok, és azokra szeretnék koncentrálni, amiatt, amelyiket picit problematikusnak tartok. Először is a nemzetközi illetékességű problémák koncepciója az, hogy csak a rendeletet alkalmazunk, nagyon pozitív elképzelés, viszont a joghatósági tehát nem tartom jónak, hogy, hogy egy bizonyos helyhez köstjük a joghatóságokat, hiszen a mozgásszabadság itt a legfontosabb. Zwifka úr utalt arra, hogy a Brüsszel egy rendeletet a harmadik országban élőkre is kiterjesszük. Ezt nagyon pozitívnak tartom, valamint azt is, hogy a panaszt benyújtók a hatos cikk egyes paragrafusára vissza tudjanak utalni. Többször szó volt a 85-ös cikkről is, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy ez egy kicsit azért tág megfogalmazás. Nagyon üdvözlöm, hogy ezt a problematikát most már tárgyaljuk valóban, de viszont a szakszervezetekkel történt párbeszéd alapján úgy tudom, és ez a véleményem, hogy nagyon fontos ez, ez biztosítani, de saját joghatóság szempontjából még ezt nem vehetjük alapul. Cvifka urat kérdezem még a 45-ös cikkhez. Természetesen erre később is sort keríthetünk, hogy ezt megbeszéljük. Itt a 45-ösben felmerül néhány részletkérdés, nem ez a legfontosabb kérdés, természetesen politikailag, de ilyenek jutottak eszembe, hogy például, hogyha ünnepnapokra gondolunk, amelyek bizonyos országokban ünnepnapok, máshol nem, néhány részletkérdésre itt még oda kellene figyelnünk. Nagyon fontos témákkal kapcsolatban még egy pontra térnék ki, amely problematikusnak tűnik nekem, ami az exekvatúr eljárás megszüntetését illeti. Itt azt gyaníthatjuk, hogy nagyon nehéz lesz különböző szervezetek számára és az ombudsmanok számára ezt végrehajtani, és úgy tűnik nekem, hogy a vállalatok nak itt elő, döntő előnyük lesz, hogyha a fogyasztókkal állnak vitában, a fogyasztókkal szemben e, előnyük lesz a vállalatoknak a kollektív szerződések miatt. Ez a helyzet számomra nem megnyugtató, mert nem biztosít egyenlőséget. Köszönöm az eddigi előadását, és remélem, hogy ezeket a még nyitott pontokat ö, még megtárgyaljuk. Sokaknak ez biztos tüske a szemében, de ezt még folytatni fogjuk. Dana Wallis. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Szívka úrnak is ezt a bemutatót, ezt a prezentációt. Nagy örömmel fogok együttműködni vele e dosszié kapcsán. Ugye az első alkalommal még csak egyeztetés volt, most már Cvivko úr nagyobb örömére ez egy döntési járás. Európa kereskedelmes polgári jogalkotásának az alapjairól beszélünk. Nagyon fontos, hogy ezt a revíziót jól végezzük el. A legtöbb, eset, legtöbb tekintetben a rendelet jól működött, azonban Szivka úr már meghatározta azokat a pontokat, ahol ennél jobban is tudunk teljesíteni, és természetesen az alapvető megfontolás az, hogy megpróbáljuk kellő alapossággal megszüntetni a dupla exekvátor iránti igényt. Eh, vannak azonban olyan pontok, ahol továbbra is szükség lesz arra, hogy eh, lehetőségeket biztosítsunk a közpolitikák számára. Nagyon eh, hasznos például megvitatnunk akár ma délelőtt is, majd később a rágalmazás ügyét. Itt nagy érzékenységgel jellemezhetőek a tagállami álláspontok megfelelő egyensúlyt kell létrehozni a szólásszabadság és a magánélethez vagy a jó hírnévhez való jog közötti határmesdjén. Tehát úgy gondolom, hogy itt lehetőségeket kell biztosítani a közpolitikák számára. Egy kicsit kevésbé vagyok biztos a kollektív jogorvoslat tekintetében, Hogyha megnézzük a horizontális eszközét ennek, és hát pedig nyilván erről van szó, és elnök úr ezzel kapcsolatban ön fogja vezetni a jelentés elkészítését, akkor úgy tűnik, hogy ezekre az agályokra választ kell tudnunk adni egy horizontális eszközön belül, majd lehetővé tenni azt, eh, hogy eh, ne legyen szüksége Brüsszel egyen belül ezen, erre a kettős tesztre. A bizottság javaslata nagyon érdekes eh, az európai eh, tehát harmadik országban működő európaiak eh, terén. Ez olyan téma, amely nagyon sok emberjogi szervezetet érint, akiknek lehetősége van arra, hogy európai bíróságokban, különösen Hollandiában és Angliában gondoskodjanak arról, hogy az európai cégek és leányvállalatok megfelelő szinten, eh, szintű magatartást tanúsítanak az Európai Unión kívül is. Tudom, hogy itt a, a eh, javasolt eh, meghatározás az volt, hogy olyan cégekre vonatkozhat ez, amelyeknek vagyona van az Európai Unió területén belül. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de legalább azt látom, hogy, hogy a megoldásról beszélgetünk. A másik felvetés, a többi felvetés, amit említettek, a fogyasztókkal kapcsolatban például, remélem, hogy a fogyasztókra vonatkozó e, joghatósági cikk e, az elmúlt néhány évben megállta a helyét. Világosra kell tennünk, hogy a bíróság megválasztása a bíróság eh, esetében, ahogy azt a jelentéstevő is kifejtette, eh, egy működőképes megközelítés. Tehát nagy örömmel dolgozom majd együtt Zivka úrral, már megkezdtük azoknak a témáknak az aláhúzását, hangos, eh, azoknak a, hangsúlyozását, amelyekkel leginkább foglalkozni fogunk majd a jövőben. Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Mások nem szeretnének hozzászólni a jelek szerint. Lezárhatjuk tehát ezt a napi rendi pontot. Ha jól látom, akkor itt nincs egyéb teendőnk. Majd elkészül a jelentés. Most akkor jön a szavazás, hiszen abban állapodtunk meg, hogy pontosan 10 óra 30-kor kezdjük a szavazást. Nem tudom, talán Massip úr jelentésével kezdjük. Massip kolléga. Massip kolléga az ön jelentésével kezdjük a szavazást. Szeretne valamit még hozzáfűzni a témához? Parancsoljon. Perdone, presidente. Perdone, presidente. Tantas elecciones en España que no, que no estoy despidiendo. Elnézést, ennek úr. Olyan sok választás folyik Spanyolországban most, hogy túlságosan nem jött energiám másra, hát de természetesen készen állok a választás szavazásra. Jó, hát ez Németországban sincs másként, mindig rengeteg választásunk van. Jó, kezdjük a szavazást. Először is eh, egyes módosító mi az eljárást életén nem fogom külön megemlíteni a normál szavazás során a tartózkodást. Ha valaki úgy gondolja, hogy tartózkodni szeretné, ne, akkor azt jelezze hangosan, arra kérném. Első módosító, már szép, aki mellette van, emelje fel a kezét. Köszönöm, ki van ellene? Jó, akkor elfogadtuk. Ekon G, erről nem kell szavaznunk. Ekon C, ki van mellette? Ki van ellene? Az első volt a többség. Ekon D. Ki van mellette? Ki van ellene? Többségben volt a mellette, elfogadtuk. Második módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene. Többen voltunk mellette, elfogadtuk. Ekon E, mint Emil. Ki van mellette? Ellene? Számolunk. Nyolcan. Tizenegyen mellette. Kilencen mellette, tizenegyen ellene elutasítottuk. Nem, mégis elfogadtuk. Tehát tizenegyen mellette, kilencen ellene elfogadtuk. Jó. Ekon B, mint Bruno, ki van mellette, ellene. Többen voltak ellene, elutasítottuk. Ekon Áról nem kell szavaznunk. Négyes módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette, jó, oka fagyott, egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, nyolcas oka fogyott, kilences szintén, negyvenes szintén, második kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenhatos mellette, mellette, emelje kezét, aki mellette van, 16-os mellett, ellene, meg kell számolnunk, tehát 16 mellette, ki van mellette, 16-os mellett, ki támogatja. Ellene, elutasítottuk, 12-12 volt az állás, 15-ös mellette, ellene, elutasítva. Hármas, azt hiszem az első részt elintéztük, Ekon három mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon F mellette, első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon F második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 14 mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 21-es mellette, ellene, elutasítva. 22-es mellette, ellene, elfogadva. 23-as mellette, nem, 23-as okafogyott, ha jól látom. 21-es úgy szintén, 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Ekon 19-es mellette, ellene, elutasítva, ha jól láttam. Még egyszer, nézzük meg még egyszer, Ekon 19 mellette, ellene, jó, jogos volt a kételj, elfogadva. 33-as mellette, ellene, elfogadva. 34-es mellette, ellene, elfogadva. 35-ös mellette, ellene, elfogadva. 36-os mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette, ellene, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 39-es mellette, ellene, azt hiszem, hogy elfogadtuk. tehát elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, és még egyszer nézzük a 41-est mellette. Tizenkettő. ellene? Ki van ellene? 13 tehát elutasítottuk. Szóbeli módosító, egyes szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadva. Aztán a következő három okafogyott, Ekon hét mellette, ellene, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Öt, 56-os mellette, ellene. Nézzük még egyszer. 56 mellett. Ki van? Ellene. Elfogadva. Jó, 57-es. Azt hiszem fogyott, nem? Nem, mégsem. 57 mellette. Ellene. Elfogadva az 58-as okafogyott, 59-es, 60-as szintén, 8-as kompromisszum mellette. Ez részenkénti szavazás. Egy pillanat. Jó, tehát külön szavazunk a, erről a részről, tehát ha jól látom, egy, kettő, három különböző rész van. Az első rész nem. Két. Két szavazás. Mindenről szavazunk, kivéve ezt az egy mondatot. This should include kezdetű. Ki van mellette? Kérem emelje kezét. Ellene? Azt hiszem, megnézzük még egyszer, mert nem világos. Tehát az egész paragrafusról szavazunk, kivéve a this should include kezdetű mondatról. Még egyszer, mellette. Ellene. Elfogadva. Most jön ez a mondat, ki van mellette, ki van ellene. Utóbbi volt a többség, ezzel leszavaztuk ezt a mondatot. 70-es mellette, ellene, elfogadva. Ekon egy második rész mellette, ellene elfogadtuk. Ekon 2 kettes rész mellette, ellene elfogadva. 73-as mellette, ellene elfogadva. 74-es okafogyott ezzel. 75-ös a következő, ki van mellette, ellene elutasítva. 76-os mellette, szóbeli módosítóval, ellene elfogadtuk. 81-es mellette, ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de még egyszer, tehát 81 mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk. 77-es mellette, Ja, most látom, oka fogyott. 78-as mellette. 78-as mellette. Nem, ez nem oka fogyott. 78-as mellett. Nem, jó, akkor 82-esről szavazunk. Mellette. Ellene. Elfogadva. Aztán szóbeli módosító, hármas számú szóbeli módosító mellette ellene, elfogadva. Aztán Ekon 16-os oka fogyott, Ekon 22-ről nem kell szavaznunk. 80-as módosító a következő. Mellette, ellene, elfogadva. Ekon 18 mellette, ellene, elfogadva. 83-as mellette, ellene, elfogadva. 84-es mellette, ellene, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 9-10-12 okafogyott, 20-as mellette, ellene, elfogadva. 86-os mellette, ellene, elutasítva. 87-es mellette, ellene, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 91-es mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk. 92-es okafogyott, Ekon 17 mellette, ellene. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. Százas módosító mellette, ellene elfogadva. 104-es mellette, ellene, elutasítva. 101-es mellette, ellene, elutasítva. 102-es mellette, ellene, számoljuk meg, még egyszer ki van mellette. 12-12, tehát elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Aztán 55-ös módosító Kamal mellette, ellene, elutasítva. 61-es részenként szavazunk, első rész mellette, Első rész mellette, ellene, elfogadva a többi részét a kompromisszum rendezi, Ekon 13 mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 111 mellette, ellene, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 11, Ekon 11 mellette, ellene, elfogadva. 116-os mellette, ellene. Azt hiszem, nem világos, ismételjük meg, 116 mellette. Ki van mellette? 12 ellene? Szintén 12. Jó, akkor elutasítottuk. 117 mellette? Ellene? ugyanaz, 12-12. 118 mellette, ellene. De ezt elutasítottuk, ez egyértelmű. 120-as mellette, ellene. 12-12. Aztán a jelentés mellette, ellene egyhangulag elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek, nem volt egyszerű dolga. Jó, akkor most jön a következő jelentés, mégpedig Kastex asszony jelentése. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? A jelentéstevő mondana valamit? Nem? Jó, akkor szavazhatunk. Oké, okay. Jó, szavazunk. Akkor egyes módosító kompromisszum, ki van mellette, ellene, elfogadva. Második kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk ezt is. Hetes Kárimótól mellette, ellene, elutasítva. Nyolcas Ábrecht úrtól mellette, ellene, elfogadva. Kilences mellette, ellene, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. tizenegyes mellette, ellene, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. tizennyolcas mellette, ellene, elfogadva. tizenkilences mellette, ellene, elfogadva. Huszas mellette, ellene, elfogadva. Huszonegyes mellette, ellene, elfogadva 22-es mellette, ellene, elfogadva 24-es mellette, ellene, elfogadva 25-ös. Egy pillanat, nem, a második oldal. 25-öst visszavonták 27-es mellette, ellene, elfogadva 28-as mellette, ellene, elfogadva 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadva 33-as mellette, ellene, elfogadva 34-es mellette, ellene, elfogadva 36-os mellette, ellene, elfogadva 37-es mellette, ellene, elfogadva 38-as mellette, ellene, elfogadva 40-es mellette, ellene, elfogadva hetes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, végső szavazása jelentésről mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodással elfogadtuk, mellette volt? Egy tartózkodás volt. Egy tartózkodás volt. Gratulálok a jelentéstevőnek, és akkor most rátérünk a nyílt tengeri olaj- és gázkitermelésre. Ez, ha nem tévedek, Lichtenberger asszony jelentése. Megjegyzésem, ha valakinek Lichtenberger asszony parancsoljon. Igen, köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a támogatásáért. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos dosszió, a jövő szempontjából, és nagyon örülök a széles körű támogatásnak. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma egyébként, amelyben közvetlenül illetékesek is vagyunk. Jó, akkor egyes módosító mellette, ellene, elfogadva. Kettes mellette, ellene, elfogadva. Hármas mellette, ellene, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, nem, egy pillanat, az ötös kihagytam, ötös mellette, ellene, elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, és akkor a teljes vélemény mellette, ellene, tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk ezt is. Gratulálok Lichtenberger asszonynak. Jó, akkor jogalap a következő. Géringer kolléga. Bitte, Sie haben das Wort. 21. 21-es. Az öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a jogalapról van szó, ami egy rendelettervezetet illet. 2007-2014-es időszakról van szó, a Frontex ügynökség kapcsán osztom a jogi szolgálatok véleményét és a titkárság véleményét, miszerint a jogalapot meg kell változtatni. Azt hiszem, hogy a megfelelő jogalap a 47-es cikk és a 77-es cikk. Második bekezdés B pont és D pont. Ez lehetővé teszi majd a rendelet elfogadását az együttdöntési eljárás keretében. Osztom tehát a jogi szolgálataink és a titkárság véleményét, a jogalapot e kellene fogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van-e valakinek megjegyzése? Nincs, mindenki egyetért, jó. Akkor ki van mellette? Ki van ellene? Senki. Tartózkodás nincs. Jó, akkor ezt elfogadtuk. Jön a második pont, ahol a radioaktív hulladékról van szó, Géringer asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt van tehát egy rendelet tervezet arról, hogy a, mm, hogyan is kezeljük a radioaktív hulladékot. A jogi szolgálat javaslata do traktowania odpadów. Arra vonatkozik, hogy eddig hogyan nézett ki az eljárás, ami a kéget fűtőelemeket illeti, tehát a radioaktív hulladékot. A jogalap ehhez eddig a 31-es és a 32-es cikk volt. Az Euratom szerződés 31. 32. cikke. Az Európai Unió jogrendjének keretén belül ezen felül az atomenergiával kapcsolatos kérdéseket csak az Euratom szabályozza, ez egy lex speciális ezen a területen. Ez a szerződés lehetővé tette a közös normák elfogadását, ami a nukleáris hulladék kezelését, illetve a radioaktív hulladék kezelését, ez képezi az irányelv tárgyát, de két évvel ezelőtt ugye megszületett a Lisszaboni szerződés, most pedig az Európai Parlament kontroll lehetőségekkel rendelkezik, és együttdöntési lehetőségekkel sok új területen, éppen ezért kompromisszumot javasolok, amely a következőképpen néz ki terveim szerint. Két jogalapot fogunk elismerni, tehát itt lesz egyrészt az Euratom szerződés, másrészt pedig, mint jogalap, arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság szakértőkkel együtt döntést hozhasson arról, hogy mi történjen a radioaktív hulladékkal, és másrészt alapul véve a 192-es cikkét a Lisszaboni szerződésnek, az Európai Parlament szintén jogosult lenne együtt dönteni. Úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő megközelítés, hiszen a Lisszaboni szerződés értelmében, miután az ugye hatályba lépett, az Európai Parlament jogosult együtt dönteni sok új területen, és ez is ezen területek közé tartozik, tehát a biztonság és a környezetvédelem kérdése radioaktív balesetek, nukleáris balesetek kapcsán. Itt az európai parlamentek szintén együttdöntési jogkört kell biztosítani, tehát összefoglalva egy kompromisszumot javasolok. Elismerjük a, a 31-es, 32-es cikket, az Euratom 31-32-es cikkét jogalapként, valamint a 192-es cikkét a Lisszaboni szerződésnek jogalapként. Ezek képezik tehát az irányelv jogalapját, amely a kiégett fűtőelmelemek hulladék kezelésével foglalkozik. Ezt a kompromisszumot javaslom támogatásra. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Geringer asszonynak. Két felszólásunk van, Lefner, majd CFK kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen szimpatizálnék ezzel, de úgy gondolom, hogy a szerződés jogi szempontból nem tartható, az Euratom 31-es és 32-es egy nagyon speciálisak. Ezek magukban foglalják az egészség és a környezetvédelem kérdéseit is. Véleményem szerint, tehát ez elsődleges, van egy bírósági döntés is, amely még Lisszabon előttre megy vissza. Lehet, hogy erről még a jogi szolgálat szólhatna, hogy a Lisszaboni szerződés önmagában megváltoztatta az Euratom és az EU szerződések viszonyát. Tehát szerintem az eredmény az kell, hogy legyen, hogy ennél az anyagnál az Euratom 31-es és 32 az egyetlen ö, ö, jogalap. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Nem teljesen értek egyet ezzel a véleménnyel. Kétszer vitáztunk már a jogalapról, ahol más irányban döntöttünk. Azért, mert az általános környezet és egészségvédelem nem volt konzekvensen benne ebben. Véleményem szerint tehát a 192-es cikket is tekintetbe kell vennünk, és meg kell néznünk, hogy az Európa, tehát oda kell figyelnünk az Európai Parlament együttdöntési jogára egyszerű oknál fogva, hogyha a régi e, Csernobili e, határértékekre megyünk vissza az e, élelmiszerekkel kapcsolatban, ez ez nagyon rejtett módon ment végbe, és ezt nagyon bírálta is a nyilvánosság. Nem csak szakmailag fontos tehát ez, hanem azzal kapcsolatban is fontos, hogy a parlamentet jobban vonja be a tartalmi munkába, ezért gondolom, hogy a jelentéstevő véleményét támogatnunk kellene. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jogi szolgálat tudna felvilágosítást adni Lechner asszony által elmondottakhoz? Nem. A titkárság azt mondta nekem, hogy legközelebb fogjuk a ö, végső döntést meghozni ezzel kapcsolatban, mert az illetékes következő ülésre tervezte ezt. Tehát azt gondolom, hogy legközelebb döntsünk. Rendben. Tehát el napoltuk legközelebb ülésre. Ö, végül is persze, amit döntünk, amilyen döntést hozunk, azt képviselnünk kell a bíróság előtt is. Tehát fontos, hogy összhangban hozzuk meg ezt a döntést. Legközelebb ezt majd elmondja nyilvánosan. Az úgy egyszerűbb, hogyha jogi szolgálat megmagyarázza. Akkor tehát tovább lépünk a napirenden. Ismét Ödenberg kolléganő a tengeri politikával kapcsolatban. Megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Zárásképpen a régi témával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ismerem a jogi szolgálat véleményét, de kompromisszumos megoldást szerettem volna javasolni. Elismerjük a jogi szolgálat véleményét, de hozzá teszünk még egy jogalapot, de semmi problémám nincs azzal sem, hogyha ezt a következő ülésen tesszük. Most pedig a következő pontra rendelet javaslat az integrált tengerpolitika továbbfejlesztésével kapcsolatban. Egyetértek a jogi szolgálat véleményével, amely a 74-es és a 77-es cikkek 77-es B-vel kapcsolatban ezeket nem kell tekintetbe vennünk jogalapként az integrált tengerpolitikával kapcsolatban. A rendelet célja főleg a tengerpolitikában folyó projektek finanszírozása. A rendeletek nem vonatkoznak a vízumpolitikára, a határátlépésekre és a menekültügyi politika többi részére. Tehát a jogalap véleményem szerint közös a 43-as cikk 2-es bekezdés, 91-es cikk 1-es bekezdés, 100-as 2-es bekezdés, 173-as cikk 3-as bekezdés, 175 as cikk, 188-as cikk, 192-es cikk 1-es bekezdés, 194-es cikk 2-es bekezdés, és a 195-ös cég 2 bekezdés. Azt javaslom, hogy adjunk igazat a jogi szolgálatnak, és fogadjuk el ezt a jogalapot. Ahogy látják, ez több cikk, és jó jogalap, biztos jogalap. Köszönöm szépen ez már majdnem az egész félszerződés, de hát rendben van, hogyha nincs ellenvetés, akkor eldöntöttük. Következőként a napi rendünkön Karim jelentést el kell napolnunk. Nem, szavazhatunk róla. Ja, szavazhatunk. Azt mondták, hogy szavazhatunk bár nincs itt a jelentéstevő. Ki mellette? Ki van mellette? Ki van ellene? Eldöntöttük, megszavaztuk. Akkor tehát most először a hágai konferenciával kapcsolatos pontra térünk. Ez a 28. pont. Szívesen üdvözlöm Hans van Loon urat és William Duncan urat. Először önöknek adom meg a szót, majd Wallis asszonynak. Tessék! Ah, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök asszony. Monsieur le Président. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nos, William Duncan és jó magam örömmel eh, jelentünk meg az önök bizottsága előtt újra a Nemzetközi Magánjogi Konferencia állásával kapcsolatban Eh, ahogy tudják, nem csak az Európai Unió 27 tagállama vesz ebben részt, hanem maga az Európai Unió is. 2007-es év április első óta erre nagyon büszkék vagyunk, mert túlságosan sok nemzetközi szervezet nem tagja az Európai Unió, mint unió. Nos, a konferencia célja az együttműködés javítása meglehetősen rugalmas eljárások segítségével. A bizottság és a tagállamok szólalhatnak fel Prág, eh, Hágában. Minden olyan alkalommal, amikor ezt eh, fontosnak tartják, de az Európai Unió is képviseltetheti magát, hogyha az ügyek nem csak tagállami belső ügyek. De elnök úr, van egy aggályunk. Annak érdekében, hogy Európa hangja hallható legyen a világban, különösen a magánjogi konferencia eh, alkalmával, akkor ahhoz fontos lenne, hogy eh, az Európai Unió eh, valóban megtalálja a saját hangját fontos ügyekben, azonban Európa kulcs szava az egység a sokszínűségben. Tehát a konferenciának nem csak azt tesz jót, hogyha, hogyha az Európai Unió vesz részt, hanem azt is, hogy a tagállamok képviselői is megjelennek, és alkalmanként azt látjuk, hogy a tagállamok képviselői bizony nem jelennek meg a számokra fenntartott helyeken, és így nem hallhatjuk az ő véleményüket. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne, ha nem csak az Európai Unió, fejezné ki az álláspontját, hanem a világ azt is tudná, hogy a tagállamok mit gondolnak. Ez együtt a tagok száma aránykodott az elmúlt néhány évben, és a három legújabb tag eh, világszerte különböző helyekről érkezett. Az egyikük a Fülöp-szigetek, eh, Ázsiából, Mauritius, egy afrikai ország, és ők Costa Rica, egy amerikai kontinensen, kontinensen eh, található ország. Tehát eh, a konferencia tagjainak a száma az Európai Unióval együtt 72 immár. Ezen kívül eh, még 70 olyan ország van, amely a különböző szerződéseket aláírta, így összességében 130 országról beszélhetünk. Nemrég eh, tartottunk egy fontos ülést az általános ügyekről és a politikai kérdésekről, és eh, fontos eh, ülést készítünk elő jövő hétre. Egy tíz napos ülése kerül sor a 96-os gyermekvédelmi konvencióról és a gyermekrablás vonalkozó konvencióval kapcsolatban rekordot jelent ez majd abból a szempontból, hogy hány ország lesz, vesz részt 250 delegáció jelenik meg. Ami a tanácsülést illeti, a bizottság tájékoztatta önöket ennek következtetéseiről. A teljes eh, anyagot angolul és franciául köröztettük, kiosztottuk, és örömmel válaszolunk bármilyen kérdésre, amely esetleg önök eh, oldalán fölmerül. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy az Európai Unió áprilisban aláírta a hágai egyezmény legújabb eh, fejezeteit. Eh, nagyon fontos eh, anyagokról volt, van szó, amelyek az európai szabályozás szempontjából is alapvető fontosságúak, és örülünk annak, hogy az Európai Unió ratifikált ezeket, illetve aláírta ezeket, és várjuk a ratifikálást. Egy rövid megjegyzés a az a kapcsolatban, hogy a folyamat hol is tart, a, globál, a, magán, a nemzetközi magánjoggal kapcsolatos globális hágai egyezmény kapcsán. Különbséget tennünk a 2000 óta és a 2000 előtt elfogadott eh, konvenciók között. A 2000 óta elfogadottak eh, már lehetővé teszik az Európai Unió számára, hogy Európai Unióként csatlakozzanak a konvencióhoz. Az, hogy eh, erre hogy kerül sor, az a kompetenciák kérdése már. Az Európai Unió aláírta már az említett 2007 es konvenciót, és a 2005-öset is, amely a bíróság megválasztásával kapcsolatos megállapodásokra vonatkozott. Nagyon fontos eh, egyezmény ez is, közvetlenül összefügg a Brüsszel egy témájával. Nagy érdeklődéssel követtük azokat a javaslatokat, amelyek arra vonatkoztak, hogy a 2005-ös eh, konvencióra is eh, támaszkodjanak, és reméljük, hogy az Európai Unió ezt is hamarosan ratifikálni fogja. Lehet, hogy meg se kell várni a Brüsszel egy eh, felülvizsgálatát, hiszen a kettő összefügg, de a ratifikáció, a, jóvá, a kettő jóvágyása egymástól szétválasztható, technikailag lehetséges a az egyezmény aláírása anélkül is, hogy Brüsszel egy időközben elkészülne. És természetesen a parlamentnek fontos szerepe van, amit nagyon is tiszteletben tartunk. Ezen kívül említendő még egy egyezmény, a 2007-es egyezmény, amely az alkalmazandó jogról szól. Az Európai Unió volt az első, amely ezt jóvá hagyta és ez nagyon nagy örömünkre szolgál. Kicsit eltér a helyzet 2000 eh, előtt elfogadott hágai egyezményekkel kapcsolatban, mert ezekben nem szerepel az a bekezdés, amely érdekében, amelynek értelmében az Európai Unió ezekhez csatlakozhatna, mint olyan. Tehát nincs is lehetőség arra, hogy utólag ezekhez csatlakozzon az Európai Unió. Ezzel együtt ezek az egyezmények alapvető fontosságok az Európai Unió polgárai számára, és nagyon kívánatos volna, hogy valamennyi Európai Uniós tagállam úgy gondolja, hogy együtt csatlakozniuk kell. Az EU országok nagy száma már csatlakozott ezekhez az egyezményekhez, néhányan azonban még nem a legsürgősebb eset, amelyeket ennek elé tárnék, és amelyet Duncan úr majd még részletez, ez a 2006-os gyermekvédelmi egyezmény, Az ott az elkövetésé tavaly június 5-ig ez már hatályban legyen minden tagállamban, az EU-ban. Sajnos még mindig nem ez a helyzet. Aztán itt van az a felnőttek védelme vonatkozó 2000-es eh, eh, egyezmény, amely nagyon kevés országban érvényesül. Eh, ezen kívül van jó néhány olyan egyezmény, amely az Európai Unió legtöbb országában az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó egyezmény például nagyon sok országban aláírásra került, de nem mindenütt érvényesül. Tehát kérnek mindenképpen, hogy a 2007-es ünnepés nyilatkozat, miszerint az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy eh, a tagállamokat arra bátorítsa, hogy ezekhez az egyezményeket csatlakozzanak. Nos, reméljük, hogy ezt eh, a nyilatkozatot, ezt konkrét lépések fogják követni, és ennek úr ezen a ponton átadnám a eh, helyettes titkárnak a szót, és ő fogja részletezni a továbbiakat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Néhány szót szeretnék csak mondani, amely talán ízelített ab, arról, hogy milyen területeket vizsgálunk jelenleg említette az 1980-as gyermekrablásra vonatkozó egyezményt. Ez ezen a területen e, új országok csatlakozásra van lehetőség és remény. E, Marokkó csatlakozott nemrég, Szingapur csatlakozott, és van néhány olyan ország is, amelyek tervezik, hogy csatlakoznak, például Japán is, amely hivatalosan jelezte, hogy a 80-as egyezményhez csatlakozna. Ez nagyon fontos, és tudom, hogy ez eh, megfelel nagyon sok képvisel, nagyon sok Európai Uniós ország szándékainak is. Eh, nos, több javaslat készült arra is, hogy eh, Oroszország is csatlakozzon már a Duma tárgyalja az ügyet. Ezen kívül folyik a 80-as egyezmény gyakorlati működésének az felülvizsgálata a 96-os gyermekvédelmi egyezményével együtt. Nos, milyen ügyekről is beszélünk? Az egyik nagy ügy az az, hogy ezekben az ügyekben a hátrahagyott szülő gyakran visszakéri a gyermeket, és ilyenkor gyakran azt fogalmazzák meg, hogy, vagy, hogy a gyermeket, vagy pedig a kísérő szülőt erőszakkal erőszakoskodtak velük, és a családon belül erőszak kérdése nagyon nagy bonyodalmakat idéz elő, ugyanis ezeket gyorsított módon kellene elvben kezelni, tehát megpróbálunk segíteni a bíróknak abban, hogy egyensúlyt eh, érjenek el a gyors megoldás között felül másrészt valamilyen érzelme, ért, eh, érzékeny és értelmes módon tudjanak eh, foglalkozni a családon belül erőszak kérdésével is. Ezen kívül vizsgáljuk a közvetítési mediációs kérdést is a 80-as egyezmény értelmében. És jó lenne, hogyha ezeket az úgynevezett hágai eseteket egyre gyakrabban a szülők közötti megegyezéssel látnánk lezárulni. Jelen pillanatban is az esetek 40 rendszere már valamiféle megállapodással záró, az úgynevezett hágai esetek körében. Nyilván ezen e, családok jövője szempontjából az az ideális, hogyha a szülők megállapodnak. Ami a 96-os egyezményt illeti, új kézikönyvet fogunk ezzel kapcsolatban megvitatni, amely segítséget nyújt a központi hatóságoknak, a jogászoknak és a bíróknak ennek az egyezménynek az alkalmazásában. És talán érdekelheti önöket, hogy ebben a, ennek a kézikönyvnek a, meg a szövegezésében támaszkodtunk arra az iránymutatásra is, amelyet a Brüsszel 2 a kapcsán az Európai Unió készített. Nos, fontos ezen kívül az a téma is, amelyet a legutóbbi általános vita megvitattunk, nevezetesen, hogy a hágai konvenció jobban foglalkozzon a nemzetközi béranyagság kérdésével. Nagyon sok ország, a különböző országok nagyon különbözőképpen ítélik meg e, ezt a kérdést. Az Európai Unión belül is vannak olyan országok, amelyek egyáltalán nem szabályozzák ezt a témát, mások pedig vagy tiltják ezt törvényének, vagy pedig nagyon e, kemény e, szabályozásokat alkalmaznak. És ennek az az eredménye, hogy vannak olyan, hogy nyilván, hogyha bizonyos országok ezt megengedik, mások pedig nem, akkor nyilván ennek az az eredménye, hogy ö, olyan, hogy az emberek elkezdenek utazni, és ennek eredményeként jelentős határokon átnyúló problémáink ö, ö, merültek föl. Figyeljük a különböző országokban az esetjogi fejleményeket, az Európai Unióban és azon kívül is, és vizsgáljuk, hogy milyen nehézségek merülnek fel az ezen ügyekben érintett egyének eh, életében, milyen bizonytalanságok merülnek fel a gyermek élete, a gyermek jogai, sőt a gyermek állampolgársága tekintetében bevándorlási ügyek merülnek fel sok ilyen esetben. Aztán itt a kérdés, hogy mi is a megfelelő jogi technika a gyermekszülő kapcsolat eh, megalapítása tekintetében, hiszen itt van egy olyan anya, aki megszül gyermeket, és van egy olyan anya, akinek majd fel kellene elve nevelnie azt. Tehát elsősorban a gyermeket kell védeni, másrészt a, az a szülő, aki a biológiai szülő gyakran veszélyeztetett helyzetben van, gyakran bántalmazzák. Ugyanakkor, ugyanakkor azok a szülők, akik a gyermeket örökbe fogadnák, ugyancsak gyakran áldozattá válnak, hiszen sok pénzt fizetnek azért, hogy gyermeket nevelhessenek. Tehát sokkal nagyobb világos, sokkal világosabb, átláthatóbb szabályozásra van szükség. Úgy gondoljuk, hogy valószínűleg ki kellene fejleszteni egy ilyen adminisztratív együttműködési rendszert, olyan struktúrákat és eljárásokat, amelyek segítenének a nemzetközi bíranyáság szolgáltatók szabályozásában, ellenőrzésében, és eh, biztos eh, szabályokra lenne szükség annak érdekében, hogy a kockázatot viselő személyek védelme biztosított legyen, és lehetőleg meg kellene eh, kerülni azt, meg kellene előzni azt, hogy méltánytalan anyagi előnyök kerüljenek, merüljenek föl. Ez nagyon nehéz ügy, mert vannak olyan államok, amelyek ebbe bele akarnak szólni, és vannak, amelyek nem. de úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy a tagállamok hogy gondolkoznak, abban közös az érdekünk, hogy a szabályozás megfelelő legyen, és hogy megvédjük az érintett egyének helyzetét, különösen ami a gyermeket illeti. Hiszen a gyermek az, az ártatlan és semmiről nem tudó termék, aki az új technológia kapcsán létrejön, és az első körben a védelme a cél. Ezen kívül egy-két további területet is említenék. Kanada javaslatára foglalkozunk a, a, a különböző védelmi rendeletek, távolságtartási rendeletek és egyéb hasonló rendeletek elismerésével kapcsolatos ügyekben, amikor valamiféle konfliktus van családon belül, és a bíróság úgy dönt, hogy távolságtartási rendeletet vagy hasonló intézkedést hoz. A nemzetközi magányokban az a probléma merül fel, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen család elköltözik egy másik, hogyha az áldozat egy másik jog, joghatóság területére költözik, és továbbra is ö, szüksége van a védelemre, ezért megkérték bennünket arra, hogy gondoljuk át, hogy hogyan lehetne a távolságtartási és védelmi rendeletek elfogadását nemzetközi szinten, nemzetközi magányok szinten eh, érvényre juttatni. Ez nehéz, nehéz ügy, könnyebb ügyünk legyen, lenne büntető <clears throat> jogi területen, de foglalkozni kell ezzel. Ezen kívül több mint 80 tagállamunk már tagja a 93-as hágai egyezménynek. Ezzel manapság elsősorban azért foglalkozunk, mert technikai támogatást és képzést eh, nyújtunk, különbözően a származási országok számára, például Kambodzsa, Guatemala, Haiti, nagyon nehéz helyzetben lévő országokról van szó, és néha hosszú távú segítségre van szükségük. A legnagyobb nehézségünk az, hogy hogy tudjuk biztosítani a finanszírozást, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni, hiszen ennek a munkának a célja az, hogy ott helyben legyünk, és eh, pontosabban egy olyan eh, etikailag eh, kikezdhetetlen nemzetközi örökbefogadási rendszert hozzunk létre, valósítsunk meg, amely ellenőrizhető, átlátható, amely eh, amely nem engedi meg a méltánytalan anyagi eh, nyereség realizálódását. Ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy az örökbefogadó szülők is biztonságban érezzék magukat. Ezen a területen sokkal több forrásra van szükségünk. Köszönjük szépen! Herzlichen Dank Ihnen beiden. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a fontos munkát és a nagyszerű előadást. Köszönöm szépen. Köszönöm Duncan úrnak és eh, Van Luden úrnak, hogy elmondták, hogy nagyjából mivel is foglalkozik a hágai konferencia mostanában. Kritikus fontosságú eh, ügyekről van szó, amelyek nagyon sok eh, polgár életét mélyen érintik jó, hogy emlékeztetnek bennünket arra, hogy milyen munkát is végeznek, és jó, hogy tudjuk, hogy a Hagai konferencia képes gondoskodni arról, hogy ezek az egyezmények valóban működjenek. Óriási fontosságú a hágai egyezményrendszer mögött lévő támogató rendszernek, és úgy gondolom, hogy szakbizottságként nekünk is ez a feladatunk, hogy a tagállamok felé is tegyük világossá, hogy vannak 2000 előtti egyezmények, amelyeket, amelyek még nem működőképesek teljes mértékben az Európai Unió teljes területén. Biztosítanunk kellene, hogy a tagállamok csatlakoznak ezekhez, és nem harmadik országokkal kötnek kétadó megállapodásokat, hiszen ezek csábítóak, annak látszanak első pillantásra, ugyanakkor nincs meg bennük az a támogatás, amelyet az önök rendszere tud biztosítani harmadik országokban is az jut eszembe, elnök úr, hogy esetleg jó lenne, hogyha ez a tagállam állásfoglalás, ez a bizottság állásfoglalás fogadna el a ma felvetett ügyek támogatása kapcsán, és bátorítanánk arra a tagállamokat, hogy a korábbi egyezményekhez mégiscsak csatlakozzanak szívesen Eh, és természetesen nem léthetnénk a finanszírozás rendkívül nehéz kérdését, de úgy gondolom, hogy célszerű lenne, hogyha kimutatnánk a támogatásunkat, hogy erre lenne mód. Ezen kívül talán foglalkozhatnánk néhány eh, olyan ügyel is, amely a jövőbeni munkánkat illeti. A bíranyosság kérdése nagyon érdekes. Természetesen, de a háztartás, családon belüli erőszak és a védelmi távolságtartási rendeletek témája azt mutatja, hogy lassan nem elsősorban eh, eh, nem hagyományos családi, nem hagyományos családon belüli erőszak merül fel, hanem az úgynevezett besületbeli ügyekből fakadó erőszak, amely férfiakat és nőket egyaránt érinthet. Jó lenne, hogyha ezzel az ügyel is tudnánk foglalkozni. Ez nagyon is egyre inkább ismerté válik nagyon sok tagállamban, hiszen az emberek harmadik országból az Európai Unióba költöznek, és olyan problémák merülnek fel, amelyeket fel kell ismernünk, és amelyekkel kapcsolatban tennünk kell valamit, úgyhogy ez érdekes lenne. Bizonyára tudják, hogy az ítéletekkel kapcsolatos projektnek megfigyelője voltam éveken keresztül. Örülök, hogy ez ismét nap, napirendre került. Ennek bizonyos értelemben örülök, de ne legyünk túlságosan optimisták. Minden esetre szívesen hallanám, hogy ez az új kezdeményezés ön szerint milyen eredményt fog hozni. Ezen kívül egy másik terület, amely számunkra igen érdekes, az az, hogy hogyan kezelik a külföldi jogot. Hiszen ez az Európai Unió is küzd. Érdekelne, hogy ez a Hágai konferencia tárgyaló asztalai kerül milyen képet mutat. Elnök úr, remélem, hogy találunk módot arra, hogy állásfoglalás vagy más dokumentum módján támogassuk azt, amit ma hallhattunk. És hogyha még valamit hozzátennék, ez, abban is, ez akkor is segítene, amikor mi parlamentként megjelennénk a hágai konferencia ülésein, hiszen eh, ez világosá tenni, hogy mi a parlament pozíciója, eh, az EU pozíciója a képviselete tekintetében. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az állásfoglalás ötletével majd a következő koordinátori ülésen foglalkozunk. Lehet, hogy nem kell ehhez saját kezdeményezésű jelentést írni, lehet ezt szóbeli kérdéssel is megoldani. Tehát egy kevésbé időigényes és pontigényes eszközzel. Lichtenberger asszony parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm a beszámolót. Lenyűgöző, hogy milyen munkát végeznek és hogy milyen nehéz munkát végeznek. Néhány részletet szeretnék csak említeni, és teljesen egyetértek a kolléganővel, ami a jövőbeni munkával kapcsolatos ötleteket illeti. Amit érdekesnek tartottam az például, hogy a gyermekek elrablása kapcsán úgy tűnik, hogy a Duma lassacskán megfontolja, hogy csatlakozik a konvencióhoz. Számomra felvetődik a kérdés, hogy mi is legyen ezzel a francia-orosz tervezett bilaterális egyezménnyel. Ez problémás lenne, hiszen azt hiszem, hogy jobb volna a konvención, egyezményen belül eljárni. Kérném, hogy ezzel kapcsolatosan foglaljanak állást. Megnyugtató volt, hogy itt vannak ezek a fejlemények, de nagyon fontos volna, hogy ezeket nyomon kövessük amint lehet. Ami a bírányosság kérdését illeti, én is úgy gondolom, hogy jogi probléma merül fel ezzel kapcsolatosan. A jelenleg létező jogi terminológia nehezen tudja megragadni ezt a kérdéskört. Előbb-utóbb, nos nem tudom, nekem még nincs ötletem arra, hogy hogyan lehetne szabályozni, de mindenek előtt talán azt kellene megcélozni, hogy ezek a béranyaságok ne nyomásgyakorlás révén történjenek, ne legyen ezzel kapcsolatos visszaélés, és hogy tisztázott legyen a pénzbeli kártérítés kérdése. Nagyon jónak tartom, hogy foglalkoztak más egyéb kérdésekkel is, amelyek Ausztria szempontjából nagyon fontosak, és érdekeltek lennénk abban, hogy a kérdéskörben erősebb legyen a nemzetközi megközelítés, hiszen úgy látjuk, hogy ez az eljárás bevált, és néha konfliktusokat előzhetünk meg ezzel. Számomra ez az egyik legfontosabb kulcskérdés ezen a téren, de ahogyan mondtam, minek utána a Duma már foglalkozik ezzel a kérdéssel, megvitatja ezt a kérdést számomra, úgy tűnik, hogy el lehet, elkerülhetővé válhatnának ezek a bilaterális megállapodások. Köszönöm, mondja az elnök Hefner úr. Csatlakozhatok ahhoz, amit az előttem szólók mondtak, és szeretném elmondani azt, hogy mennyire fontosnak, értékesnek tartom a hágai konferencia munkáját. Éppen interkulturális és nem csak nemzetközi területen tartom nagyon fontosnak azt, hogy közös, megbízható jogi normák kidolgozásán dolgozzunk, főként ami az Európai Uniót illeti, nagy mértékben fontosnak tartjuk, hogy ilyen erőfeszítések is legyenek Európán túlmutatóan a nemzetközi és transnacionális összefüggésben. Együtt dolgozzunk ki közös jogi gyakorlatot, közös jogi koncepciókat is. Van egy kérdésem. Kiosztották ezt a nagyon érdekes statisztikát vagy grafikát. Beismerem, hogy a felsorolt egyezmények jó részét nem is ismerem tartalmát tekintve, tartalmukat tekintve, és azt hiszem ez egy olyan statisztika, amelyet nyugodtan még egyszer meg kell néznem, és nagyon örülök neki, nagyon hálás vagyok érte, de szeretnék néhány kérdést mégis feltenni. Érdekelne, hogy mire vezethető vissza az, hogy olyan sok egyezményt gyakorlatilag nem ratifikáltak és nem ratifikálnak. Olyan egyezményekre gondolok, amelyeket már elfogadtak. Tehát grafikában láthatunk olyanokat is, amelyeket még nem fogadtak el, de van olyan, amelyet egyenlen tagállama sem ratifikáltak, négy helyütt pedig az áll, hogy ezek az országok nyilatkoztak arról, hogy nem akarják ratifikálni az egyezményt. Örülnék, ha ehhez magyarázatot fűznének. És van aztán itt egy-kettő olyan egyezmény, amelyet csak a tagállamok ratifikáltak, és senki azok államok közül, amelyek nem tagállamok. Lehet, hogy ez logikus, de szeretnék ehhez is magyarázatot hallani. Vagy például itt van, vannak a Fülöp-szigetek, amely csak egyetlen egyezményt ratifikált, vagy Malajzia, amely egyet sem. Esetleg valamilyen magyarázatot fűzhetnének ehhez. Köszönöm, mondja az elnök, ezek voltak a kérdések. Fenlon, Duncan úr, urak, parancsoljanak. Chairman, uh, let me, me say how... Köszönöm, ennek úr. Nagyon hálásak vagyunk uh, mind a három felszólalásért. Úgy gondolom, hogy nagyon bátorító ezt hallani. Néhány kérdésre válaszolnék. És aztán a kollégám Duncan úr is fog válaszolni néhányra. Valasz asszony a bírósági ítéletekkel kapcsolatos munkánkra hivatkozott. Tíz évvel ezelőtt körülbelül járt Hágában, amikor ambiciózusan dolgoztunk ezen a területen. A feladat túl nagynak bizonyult, és az eszköznek a hatáját szűkítenünk kellett. Ebből lett a bíróság választással kapcsolatos egyezmény, amely azonban alapvető fontosságú. Jelen pillanatban a New Yorki egyezményen kívül semmi nincs, ami egyfajta globális elismerést és végrehajtást teszne lehetővé. Ez az első lépés. Több államban folyik munka, Egyesült Államokban, Ausztráliában és a világ többi részén, hogy ez a folyamat tovább menjen, és nagyon nagy lehetőség, nagyon nagy esélyünk van arra, hogy ez sikerülni fog, ezért kérem hogy az Európai Unió is eh, folytassa rendkívül eh, ígéretes erőfeszítéseit eh, ebbe az irányba. Óvatosan fogalmazva, úgy azt mondhatjuk, hogy megpróbálunk érdemben tovább dolgozni szélesebb körben, hiszen a gazdasági, a világ gazdasági súlya kelet felé mozdul el, ideje látnak, hogy mit lehet ezen a téren elérni, még mielőtt a helyzet teljesen megváltozik. Úgy érzem, hogy nem lehetünk túlságosan ambiciózusak, nagyon nehéznek bizonyult egyhangúságot elérni a részletes szabályozás terén, hogy globálisan szabályozunk azt, hogy mikor melyik bíróságnak van elsősorban hatásköre, joghatósága. Úgyhogy elsőként mindenképpen eh, érdemes lenne ezt a területet érintetlenül hagyni, és határozunk meg bizonyos kritériumokat azzal kapcsolatban, hogy az ítéletek eh, elismerése és érvényre jutatása, végrehajtása hogyan működhet. És hogyha ez megvan, akkor bizonyos vonatkozó kérdésekkel is lehet foglalkozni, például joghatóságok közötti konfliktusok kiadása és így tovább. Ezt a munkát el kell kezdenünk ezzel együtt, és meg kell találni a forrásokat ahhoz, hogy a következő néhány évben ezt eredményre juttassuk. Ami a külföldi joghatóságok jogát illeti, nagyon sok szakértői nagyon sok szakértői megállapodás, egyeztetést folytattunk, és nyilván egyhangú megállapodás így sem lehetséges, azonban meg lehet valósítani azt, hogy egyszerű módon hozzá lehessen az információhoz. Három részes jelent, javaslatot dolgoztunk ki hivatkoznék a Londoni Egyezményre, amely már 50 éves az Európai Tanács dokumentuma ez, hogy a bíróságok egymás között együttműködő módon biztosítják az információhoz való hozzáférést a külföldi jogok kapcsán. Ezen kívül az interneten keresztül is jelentés információ állhat rendelkezésre. Nagyon sok országban ez már megvan ez az eszköz bizonyos eh, uniformitást hozhat, eh, például a fordítások minősége, eh, vagy az információk frissessége szempontjából. Ezen kívül kell egy olyan fejezet is, amely lehetővé teszi a bírók számára és mások számára, hogy szakértői csoportokat keressenek, megszakértői hálózatokhoz forduljanak olyan kérdésekben, ahol nem elég fölkészültek tehát nem mindig elég az, hogy az egyik bíró megkérdez egy másik bírót, hanem vannak részletesebb ügyek. Továbbra is gondolok, hogy ezek fontos ügyek, de, de, de nincs még egyhangú konszenzus, amely, amely ezt a témát valóban fontos központi témává emelni a közeljövőben. Aztán van itt egy dokumentum, és Eh, hogyan értelmezik ezt a graf grafikont, miért nem ratifikálnak bizonyos megállapodásokat. Két oldalról lehet ezt vizsgálni. Itt vannak a tagállamok és az eh, egyezmények, ez eléggé eh, benyom, nagy benyomás kelt az emberre, nagyon sok ország ratifikált ezeket. És ne felejtsük el, hogy mi nem vagyunk olyan kényelmes helyzetben, mint az Európai Unió, ahol önök azt elfogadják, és attól kezdve az összes tagállamban azonban alkalmazandó. Nálunk mindegyik eh, államnak a parlamentjén át kell futnia minden egyes eh, egyezménynek. Látható, hogy bizonyos országok nagyon nagy fejlődést eh, tudnak maguk mögött, mások még dolgoznak. Az átlag az kb. 20-25 ratifikáció évente, ami egyáltalán nem rossz, és növekszik is az a tendencia. Ezen kívül tudni kell, hogy amikor megnézzük ezeket a konvenciókat, akkor az egy, egyek részét, eh, ezek egy részét eh, mások helyettesítették, például a 65-ös egyezményt már helyettesítette a római 33-as egyezmény, amelyet azonban nagyon sok tagállam ratifikált a korábbihoz képest. Tehát például gondoljuk, hogy sok ország nem fogja ratifikálni a kiskorúak eh, korábbi egyezmény, védelme vannak az a korábbi egyezményt, hiszen a 43-as eh, egyezmény ezt a korábbit helyettesíteni fogja, leváltja. Mindenesetre biztosíthatom önöket, hogy nagyon sok munka folyik ezzel kapcsolatban. Eh, nagyon sok tagállamban egyre jobban látható a munkánk. Szentpéterváron vettem részt, ahol Medvegyev elnök nyitotta meg az eseményt, és, és kifejezte, hogy az Orosz Federáció milyen mértékben fontosnak tartja a Hágai konferencia munkáját, és a Duma is, mint említettem, tárgya ezzel kapcsolatos ügyeket. A ratifikások, az, hogy a ratifikálások tempójához elégedettek vagyunk-e, az egy más kérdés, nyilván nem, de hogyha visszanézünk az elmúlt tíz évre, akkor jelentős az előrelépés, és a konferenciához csatlakozó országok száma is igen jelentős mértékben nőtt. Több mint 50-nel, 50 százalékkal növekedett a tagok száma 2000 óta. Tehát úgy látom, hogy sok nagy esély, nagy, nagy reményeink lehetnek. De mindez természetesen attól függ, hogy a titkásságunk mennyire támogat bennünket, és a különböző hatóságok a különböző tagállamokban mennyire állnak mögénk. Remélem, hogy ez választ is ad a kérdésére. Thank you very much, President. Um, very briefly... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. A két oldalú megalapodások ügye, különösen Oroszország, Orosz Föderáció esetében, ugye egy ilyen kérdés, ami fölmerült, természetesen egyetértünk azzal, hogy aggályos ez. Beszéltünk az oroszokkal erről a kérdésről. Nem csak a gyermekek eh, meg nem engedett elvitele témájában, hanem az országok közötti adoptáció örökbefogadásra vonatkozó konf eh, egyezmény kapcsán is. Az országok ezt aláírták, de nem ratifikálták még. Az ő tendenciájuk az, az hogy inkább két tárgyalásokat eh, helyeznek, tartnak előnyösebbnek. Nyilván ez azt jelenti persze, hogy a két adó megalapodásban testre szabottabb tud lenni a szabályozás. Ehhez képest rámutatunk arra, hogy melyek ennek a nehézségei. Ha az ember nem tagja a hágai konvenciónak, akkor nem tagja egy olyan világközösségnek, amely helyes gyakorlatok fejlesztését fontosnak tartja, és akkor nincs meg ez az óriási támogatás, amit a többi tagállam biztosíthat a központi hatóságok hálózatain és más szakértők hálózatain keresztül. Ráadásul a két adó megállapodások nem túlságosan gazdaságosak, hiszen ha új megállapodást akarunk kötni minden egyes országgal, amelyel kapcsolatunk van, az sokszorozza a munkát, óriási bonyodalmakat okoz, ráadásul a különböző érintettek számára is. Ráadásul nagyon gyakran az ügyek kettőnél több országot érintenek, ezért jobb a több a nemzetközi megközelítés. Ezen kívül hangsúlyoztuk az Orosz Föderáció felé, hogy a konvencióinkhoz nagyon gyakran hozzá lehet tenni ezt-azt. Különösen, hogyha az, adott, az örökbefogadásokkal kapcsolatban további védelmet szeretnénk kérni az országok közötti védelem terén, akkor ezt lehetővé teszi a konvenció, és önök tudják, hogy ez a 98-as eh, egyezmény kapcsán is igaz, ami egy jó példa arra, hogy regionális szinten segített ennek a eh, konvenciónak a működésében, és a Brüsszel 2A legjobb példája ennek. Úgy gondolom, hogy ezek az érvek lassan-lassan gyümölcsözőbe fordulnak, de azért eléggé nagy küzdelem ezeket megfogalmazni és eljuttatni a cégközönség fülébe. Fölmerül az a kérdés, hogy miért vannak bizonyos országok, amelyek annyira nem szerepelnek sűrűn a ratifikálásban. Nos, kétségtelen, hogy bizonyos egyezményeket kevésbé ismernek a világ bizonyos része, mint másokat. Ha a muszlim országokat nézzük például, ott hosszú éveken keresztül dolgozunk, ez a, a Máta processz, Máta folyamat, amelynek az a célja, hogy a hágai államok és a muszlim államok közötti párbeszédet eh, meg tudjuk valósítani, különösen a nagyon-nagyon bonyolult eh, határon átnyúló családügyek kapcsán. Említették az ázsiai csendes óceáni partvidéki eh, ügyeket, a Fülöp-szigetek kérdését évekkel ezelőtt jelentős regionális konferenciákat szerveztünk, amelynek az volt a célja, hogy az ázsiai csendes óceáni parvidék államainak a figyelmét fölhívjuk a hágai egyezményekre, és a következő regionális konferencia ez év későbbi részében Manilában kerül megrendezésre, ennek a Fülöp-szigetek eh, lesz a vendéglátója. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ahol az egyezményeket nem ismerik eléggé, ott eh, ez javuljon. Említeném a szubszaharai Afrika országait, ahol megpróbáljuk segíteni az országoknak abban, hogy megértsék, hogy ez előnyekkel is járhat a számukra. És hát ebben is bizonyos sikereket elértünk már. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt, amit elmondtak, és nagyon tanulságos. A következő koordinátori ülésen Tanácskozunk majd róla, hogy hogyan tudjuk az újonnan szerzett információkat egy állásfoglalásba átültetni. Köszönöm szépen, és jó hazautat kívánok. 11-es napi rendi pont, Ciobro kolléga jelentése. Itt a hivatalos lapról van szó, Ciobro kollégája szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Unió hivatalos lapjának elektronikus közzétételéről szóló rendeletről van szó. Jelen pillanatban az Európai Bizottság egy javaslatot terjesztett elő. Arról van szó, hogy a hivatalos lap elektronikus formája, elektronikus kiadása legyen hivatalos Tudjuk, jelenleg szinte senki sem használja lap papír nyomtatott formáját, mindenki az online kiadást használja, ez tulajdonképpen egy paradoxon, egy ellentmondás, hiszen tudjuk, hogy az online kiadás gyakorlatilag nem rendelkezik jogerővel. Ez azt jelenti, hogy nem képezheti alapját hivatkozásnak jogi értelemben, tehát egy jogvita alkalmával a papírformára, a nyomtatott formára kell visszanyúlni. Éppen ezért világos, hogy az Európai Bizottság javasolja a helyzet megváltoztatását, és ez a javaslat csak előnyökkel jár véleményem szerint. Ezt szeretném most kifejteni bővebben. Manapság, mint ahogyan mondtam, Az egyetlen előny, nye, az egyetlen előnye a az elektronikus kiadásnak abban áll, hogy informatív karakterű, tehát tájékoztató jellegű. Mint ahogyan mondtam, azonban ez az online verzió nem szavatolja jogbiztonságot. Bizonyosan önök is egyetértenek ezzel, és a szakbizottság is egyetért vele, hogy mindenkinek biztosítani kell a hozzáférést az Európai Unió joganyagához, főként az interneten keresztül ezt a technológiát hasznosítanunk kell. Mindenek előtt arról van szó, hogy az állampolgárok életét megkönnyítsük, gyorsabban, olcsóbban, egyszerűbben hozzá kell férni a az Európai Unió joganyagához, mégpedig azáltal, hogy hasznosítjuk a modern technológiákat. Ez megvalósítható és lehetséges. Éppen ezért nagy örömömre szolgált, hogy az Európai Bizottság ez irányú javaslatot terjesztett elő. Ha jól tudom, akkor ezen a területen egyhangúság uralkodik a tanácsban is egyhangon támogatják, ez ugye nem hivatalos adat, de úgy hallottam, hogy ott egyhangon támogatják ezt a javaslatot. A hivatalos lap elektronikus kiadása legyen hivatkozási alap jogilag, és megfordulna a jelenlegi helyzet, és a papírformájú nyomtatott verzió lenne csak informatív jellegű. Biztosan ismerik az Eurlex oldalt, a weboldal sok felhasználója bizonyosan meglepődne, ha tudná, hogy például egy bírósági eljárás alkalmával nem hivatkozhatnak azokra a szövegekre, amelyekhez online hozzáférhetnek ezen az oldalon. Erre a problémára először az Európai Unió Bírósága hívta fel a figyelmet. A Skomalux ügyben az Európai Bíróság ugyanis ez ügyben kimondta, hogy az Európai Unió hivatalos lapjának elektronikus formája nem képezhet jogilag hivatkozási alapot. Éppen ezért az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ezt a helyzetet most változtassuk meg. A javaslat szerint tehát az online verzió lenne jogi hivatkozási alap, és lenne egy biztonságos elektronikus aláírás is, tehát a dokumentumok hitelességét így szavatolni lehetne egy megfelelő irányelv alapján. Ez figyelemre méltó, hiszen Egyébként javaslat született a hivatalos lap elektronikus közétételére fogyatékkal élők számára is, habár ez a verzió csak informatív, tájékoztató jellegű lenne, és nem lenne jogi hivatkozási alap, tehát nem lenne hivatalos dokumentum ez a verzió. És hogyha a, az információs rendszer több mint egy napig nem állna rendelkezésre, tehát ez a honlap nem lenne elérhető magyarán, akkor ismét csak a papírforma, a nyomtatott verzió volna a hivatalos verzió. Arra lehetne hivatkozni, hogyha például a hiba lép fel. A technológia nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, mi nem vagyunk szakemberek ezen a területen. Ami a legfontosabb, az az, hogy az elektromos kiadás lehessen jogi hivatkozási alap, emelkedjen jogerőre. Technológiai tekintetben a biztonság szavatolható, senki sem tudja manipulálni ezeket a közzétett dokumentumokat és saját céljaira felhasználni. Azt gondolom, hogy a rendelet javaslata tekintettel azokra az információkra, amelyekhez hozzáfértem ez idáig, garantálni tudja a hivatalos lap elektronikus kiadásának biztonságát, és ez javítja a jogbiztonságot az állampolgárok számára is. Ugyanakkor el szeretném mondani, hogy a Lisszaboni szerződés nem irányoz elő szabályozást a jogalapra vonatkozóan e területre nézve. A Lisszaboni szerződés ezt nem szabályozza egyértelműen. Szeretném megköszönni a titkárságnak, egy nagyon érdekes eszmecserét folytattunk ugyanis, és ott utaltak rá, illetve felhívták a figyelmemet arra, hogy lehetnek jogi kételjek, a titkársággal folytatott eszmecsere után még egyszer átgondoltam a dolgot, és szeretném elmondani, hogy milyen következtetésekre jutottam. Gondolok itt most a jogalapra, az elektronikus verzió tekintetében. Itt van természetesen a 297-es cikk, amely kimondja, hogy az európai jogszabályokat kötelezően közzé kell tenni a hivatalos labban, ez azonban nem rendelkezik a közététe formájáról, módjáról. Éppen ezért gondolom, hogy ez a cikk nem lehet jogalapja az elektronikus közzétételnek. A titkársággal folytatott megbeszélésemben arról is szó esett, hogy például a 15-ös cikk rendelkezzék a dokumentumokhoz való hozzáférésről, többek között a jogszabályokhoz való hozzáférésről is. Miről van itt szó? Gondolok itt például az ülések jegyzőkönyvére, stenogramjaira, szakvéleményekre, véleményekre, állásfoglalásokra. Láthatjuk tehát, hogy ez a cég nagyon specifikus rendelkezéseket tartalmaz, és nem igazából olyan jogszabályokra vonatkozik, amelyek közététele kötelezettség a Lisszaboni szerződés értelmében. Úgy gondolom, lehet erről nyilván vitatkozni, de úgy gondolom, hogy helyén való, hogy a 352 cikket alkalmazták, ez az úgynevezett rugalmassági záradék. Az Európai Bizottság felszólítására a tanács dönt erről, konzultálva az Európai Parlamenttel és Itt olyan esetekről van szó, olyan ügyekről, amelyek számára nincs más jogalap. Mi az EU célja ez esetben? Az Európai Unió hivatalos lapja közzétételé kötelezettségének megvalósítása, annak eleget akar tenni az Európai Unió, az Európai Unió bírósága pedig kimondta, hogy specifikus szabályokra van szükség az elektronikus közétételre vonatkozóan. Nyilván van gond a 352-es cikkel is, ez legyen az utolsó menedék, hogyha semmi más jogalapra nem tudunk visszanyúlni, de és azt hiszem, hogy ez esetben valóban ez a tényállás. Szeretném még hangsúlyozni, hogy a magyar soros elnökség képviselőjével is találkoztam, ez egy nagyon kellemes eszmecsere volt, és a magyar soros elnökség nagy erőkkel dolgozik ezen a rendelettervezeten. A magyar soros elnökség megerősítette, hogy már júniusban el lehetne fogadni ezt a rendeletet. Ez azt jelenti, hogy ha ezt az ütemtervet tartani tudjuk, akkor a szakbizottságunk a júniusi ülésen szavaz majd, illetve szavaznia kell erről a jelentésről. Továbbá a júniusi kis plenáris, mini plenárison dönthetnénk Brüsszelben. Én úgy látom, ez nem egy komplikált kérdés. Nem hiszem, hogy jelen pillanatban bármilyen vitás kérdés merülne fel ezzel kapcsolatosan, de úgy hiszem, hogy fontos beszélni róla, teljesen nyitott vagyok erre, de azt hiszem, hogy egy szoros ütemtervet követhetünk ebben a kérdésben. Zárásképpen úgy hiszem, hogy ez a rendelet csak is előnyökkel jár. Kizárólag előnyökkel jár. Ez azt jelenteni, tehát, mint ahogyan elmondtam, hogy az elektronikus verzió, a hivatalosabb elektronikus verziója is jogerőre emelkedne. Ez azt jelenti, mindenki gyorsan hozzáférhet az EU joganyagához, növelni mindez a jogbiztonságot is, és természetesen a nyomdai költségek is nagy mértékben csökkenthetők lennének ezáltal. A nyomtatott verziót ugye nyomtatni kell, és ez nagyon jó volna mindez az állampolgárok számára, hiszen az elektronikus verzió lehívása költségmentes lenne. Köszönöm szépen ezt az átfogó előadást, bemutatást. Mészáros kolléga következik. A néppárt árnyék jelentés tevő ebben a kérdésben, ebben a jelentésben üdvözlöm a magyar elnökség kezdeményezését és a tanácsi javaslatát, illetve támogatom Ciobro kollégának a, ezt az eddig eddigi felvetéseit, illetve a jelentéssel kapcsolatos álláspontját. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdésről van szó, hisz már 1998 óta létezik elektronikus változatban, illetve elérhető az EU hivatalos lapja, és évente azóta számottevően csökkent a papír előfizetések száma. Tehát igazából egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy, hogy ezt most szentesíteni kell és hitelesíteni kell, és ezzel el tudunk kerülni egy, ezzel egy jogbiztonságot tudunk, tudunk teremteni, hogyha ezt az előadottak módján és ezzel a ütemtervvel be tudjuk, be tudjuk tartani. Az uniós polgárok szempontjából jelentős előrehaladásként könyvelném el ezt a javaslatot, amelynek minél korábban jogszabályi formát kell, hogy adjunk. A mai felgyorsult világban a pénz és, pénz és idő sporolható meg azzal, ha elektronikus formában hozzáférhetünk a hiteles és hivatalos szövegekhez. Azzal, hogyha hitelessé válik az elektronikus hivatalos lap, számos uniós a jogi kérdésekkel foglalkozó polgár életét könnyítjük meg, illetve javíthatjuk a közigazgatás hatékonyságát és az önkormányzatok tevékenységének hatékonyságát is, és megerősíthetjük az általános jogbiztonságot. <clears throat> Nem beszélve arról, hogy a jogalkodás eredménye iránt érdeklődő polgáraink száma is állandóan növekszik, és ez a mi munkánk eh, számára, mi munkánk eredményét is szélesebb körben tudjuk eh, eh, velük megértetni és valahol népszerűsíteni is. Tehát végezetül szeretném elmondani, hogy a digitális ügyvétel, az Európai Unió digitális ügyvétel, a digitális agenda, amely borzasztó fontos számunkra, hogy egyszerűsítse az állampolgáraink életét, teljes mértékben a tartalmával összhangban van, és ennek a csomagnak keretén belül is jó lenne, hogyha gyorsan tudnánk lépni ebben a dologban. Én felsoroltak miatt, illetve csatlakozom egy Ciobro kollégához az, azzal is, hogyha jó lenne, hogyha a jogalap 352. cikkeit nem kellene ezzel kapcsolatban változtatni, illetve a felsoroltak miatt hasznosnak tartanám a gyorsított eljárást, a Fast Track Procedure-t, alkalmazását ebben a kérdésben. Természetesen abban az esetben, hogyha sikerül a, a többi frakciókból a kollégákkal megegyezésre jutni ebben a kérdésben, ezt nagyon jónak tartanám. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami a Fast Track Procedure-t illeti, itt egy kis probléma van, hiszen a két véleményt megfogalmazó szakbizottság, az AFKO és a LIBE is szeretne véleményt megfogalmazni, tehát ez egy kicsit megnehezíti a, a kérdést. Régner kolléganő, parancsoljon. Köszönöm. Tartalmilag nem is nagyon szeretnék már semmit hozzátenni, hiszen többé-kevésbé a rendelet javaslat nagyon támogatandó, 21. században élünk, ennek megfelelően természetesen így kell eljárnunk. Amit megemlítenék, az a jogalappal kapcsolatos. Véleményem szerint elmondta a jelentéstevő is, hogy ennyire azért nem egyértelmű a helyzet, a 352-es cikket elmondta, ezt értem is, de minket európai parlamenti képviselőket nagyon érdekel ez, hogy nagyon fontos, hogy együttdöntési jogunk legyen, illetve van, ezért nem kellene ezt csak így egyszerűen elfogadnunk, hanem szerintem a jogi szolgálatot is kérdezzük meg még. Hiányzik nekem ugyanis itt a világos indoklása annak, hogy a 352-es cikk, miért éppen a 352-es cikk a jogalap, hiszen lehet, hogy arról van szó, hogy gyorsan vigyük véghez ezt. Értem ezt a törekvést a magyar elnökség részéről is, de szeretnék világosan látni. Hefner kolléga, öné a szó. Köszönöm szépen. Régner asszonyjal hasonlóan gondolkodom tartalmilag nagyon jól lett megfogalmazva az a jelentés az elektronikus verzióval kapcsolatban. Nagyon örülök is annak, hogy megtakaríthatjuk a nyomtatási költségeket, és örülök, hogy a modernebb nyilvánosságra hozatali formákat választhatjuk, részesíthetjük előnyben. Ezt teljes mértékben támogatjuk is, viszont nem támogatjuk a javasolt jogalapot. Nagyon gyorsan szeretnénk pozitív eredményt e, elérni, de beszámoltok a tegnapi AFKO ülésről is. Koordinátor vagyok az AFKO-ban, és ott egyhangulag eldöntötték, hogy fast track eljárást ne alkalmazzunk ez esetben, és döntő itt a jogalap volt. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta a 352-es cikket most alkalmaznánk először, és nyíltan meg kell, hogy mondjam, hogy a 352-es cikket nem ilyen ügyekre gondoltuk alkalmazni. A fennálló szerződések kereteiben ezeket jól meg tudnánk artik, indokolni a 297-es alapján, illetve a 15-ös cikk alapján a, a, jó lenne, hogyha már meglévő szerződések keretében tudnánk ezeket megindokolni, és a parlament is részt venne ebben. Nem csak, nem csak jogalap nélkülinek tartjuk ezt, hanem rossznak tartjuk, indokolatlannak tartjuk a 352-es cikk alkalmazását. Az AFKO ezért is ellenezte ezt, és mi is szeretnénk ezt ellenezni, és egy másik jogalap kiválasztása mellett érvelünk. Stajnovics kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szóval nem értem elég világosan, hogy mi a probléma ebben a helyzetben. Így vagy úgy, az elektronikus változatnak tükröznie kell azt, ami a nyomtatott változatban is szerepel, úgyhogy nem értem, mi a probléma. Miért kellene az elektronikus változatnak eh, jogi hatája rendelkeznie, hogyha fogom a papírváltozatot, amely hivatalos, és azt lefénymásolom, és utána azt mondom, hogy a fénymásolat nem közhiteles. Nos, a jelentéstevő azt mondta, hogy problémát jelent az, hogy az elektronikus változatot nem tudják használni, hogyha az, Euro, az EULEX-et e, idézik, az jogi hanyagság, hiszen idézni kell a hivatalos közlöny címét, dátumát, oldalszámát ez a feladat, nem az elektronikus forrás kell idézni. A másik probléma szerintem az az, hogy a hivatalos közlöny egy okból létezik csak, az Európai Unió joganyagainak a megjelentetése az egyetlen célja. Hogyha a papír és az elektronikus eh, példányok nem ugyanazon a napon kerülnek megjelentetése akkor ezzel problémát teremtünk, eh, ami a hatályba lépés időpontját illeti. Meg kell határozni, hogy melyik kiadás érvényes, az adott eh, rendelkezések hatályba lépésének napja szempontjából. Vagy például, hogyha ugye eh, egy napnál hosszabb ideig nem elérheti a weboldal, akkor a papírváltozat lesz megint hatályos. Ez megint problémákat jelenthet a hatályba lépés kapcsán. Nem kéne nehézségeket teremteni, ahogy először is mondtam. Az elektronikus változat egyszerűen csak egy másolata a szövegnek, és azt és teljesen értelmetlennek látom, hogy ilyen jelentőséget tulajdonosítsunk ennek a dolognak. De jó lenne, hogyha azért tudnám, hogy milyen módosítók határideje. Ja, ich möchte zunächst ganz... Igen, először is röviden szeretnék szólni az előttem szólóhoz, hogy sokszor a nyomtatott verzió jobb, hogyha az a hivatalos, mert az elektronikus verzióval nagyon sok probléma adódhat, ezért volt sok tagállam a nyomtatott verzió mellett, hiszen most ö, jogbiztonság van, és ez a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy mi mikor lép hatályba, és hogyha most egy bizonytalan jogalapot ö, veszünk alapul, és úgy döntünk, hogy az elektromos, elektronikus verzió legyen a jogalap, akkor nem is merek arra gondolni, hogy hány ügyvéd fogja kihasználni ezeket a lehetőségeket, hogy ezen az alapon ö, kreáljanak ö, felebezési okokat, és ö, nemzeti törvényekről vagy rendeletekről mondják ki, hogy egyáltalán nem is léptek hatályba. Ö, így az ALDE árnyelentéstevőjéhez szólnék, hogy ne mm, menjünk túl gyorsan előre. A jogalap a legfontosabb dolog, amit ellenőriznünk kell, a parlamentként a polgárok fele is kötelezettségünk van. Lehet, hogy ez a cél, hogy 2013-ra minden polgárnak legyen internet hozzáférése, de jelenleg, ha megnézzük, hogy ebből mennyi valósult meg, kétlem, hogy Németországban egyáltalán elérhetjük ezt a 2013-as dátumot. Jelenleg csak 70% fér hozzá a magánemberek közül az internethez, és még a vállalatok közül sem mindenki fér hozzá. Tehát a polgárok 30%-a egyáltalán nem tud betekintést nyerni az elektronikus verzióba, de nem csak a polgárokról van itt szó, hanem azokról, akiknek dolgozniuk kell az autentikus ö, verzióval, például a hivatalokban dolgozóknak, tehát ellene szólnék az előttem szólónak. Németországban nagyon sokat dolgoztunk ezen, a közjegyzők helyzetén, tehát, hogy nekik vissza kell nyúlniuk a hivatalos verzióra. Mi történik, hogyha itt például tönkre megy a számítógép, vagy a, az interneten éppen nem a megfelelő verzió található, akkor külön le kell menteni ugye CD-romokra a megfelelő verziókat, hogy az adott pillanatban elő tudjuk kapni. Nagyon sok gyakorlati probléma, csapda lehetőség merül fel itt, nem kell most itt nagyobb problémát kreálni, mint amekkora van, de mert így is elég nagy a probléma, és ez, ez nagyon-nagyon fontos téma. Dank, Na, nagyon szépen köszönöm. Egy további probléma a 352-essel. Lehet, hogy a magyar elnökségnek már nem fog sikerülni lezárnia ezt a kérdést. A 352-es alapján csak Németország csak akkor tudja ezeket megszavazni, hogyha előtte a Bundestag és a Bundesrat is megszavazta az ehhez szükséges törvényeket. Ehhez hónapokra is szükség lehet, és az illúzió, hogy június végéig megvalósulhat, Tájn asszony által megnevezett problémákból kifolyólag is önmagában lehetetlennek tűnik. Kilátásunk sincs az eredményre. Tehát Folytatjuk. Stojanov kolléga. Elnök úr, azt szeretném kérni, hogy Tein asszony a megszólalással kapcsolatban felszólalhassak. Félreértett, amit mondok, de valójában megerősítette azt, amit gondolok. Köszönöm. Gut, das heißt dann aber normales Verfahren. Rendben, hát akkor normál eljárás keretében folytatjuk az ügyet. Szükségünk van tehát egy jelentésre. Jelentéstevő úr. Köszönöm szépen ezt a vitát. Nagyon szükséges volt ez a vita. Voltak, akik véleménye ez bizonyította, hogy tovább kell vitáznunk a jogalapról, természetesen továbbra is. Úgy gondolom, hogy a rendelet helyén való, de kész vagyok arra, hogy tovább vitázzunk a jogalapról. Nyitott vagyok az önök érvelését figyelembe venni, meghallgatni. A rendelet elfogadása önmagában többé-kevésbé elfogadottnak tűnik. Nem szeretném ismételni az érveimet, amelyeket már a vita elején bemutattam önöknek. Egyetértek azzal, amit ön elnök úr elmondott az előbb. A normál úton kellene haladnunk. Köszönöm. Azt javaslom, hogy legközelebb a jogi szolgálat rövid véleményét is hallgassuk meg a 352-es cikkel kapcsolatban, hogy van-e más alternatíva. Köszönöm. Akkor tehát tovább léphetünk. Köszönöm a jelentéstevőnek. A 12-es, 13-as pontot elnappoltuk. Mi a probléma? Ja, bitte, den habe ich von hier aus übersehen. Der war so weit rechts in der Ecke. Bitte, die Präsident. Az elnökség, a szó. Thank you very much, Chairman. Um, well... Köszönöm, elnök úr. Sok dolgot el szerettem volna mondani ennek a javaslatnak a fontosságáról, mennyire felhasználó barát, mennyire fontos ez az ügyfél számára, a polgár számára mekkora jogbiztonságot eredményez a hivatalos közlemény felhasználói számára az, hogy van egy autentikus, jogilag kötelező érvényű elektronikus változat, de ezt már mindenki elmondta. De tudom máshol veszem, hogy önöket jobban érteklik a jogi eh, alapra vonalkozó összefüggések. Számunkra ez eh, újdonság, azt kell mondanom. A tanácsnál úgy gondoltuk, hogy az egyetlen lehetséges eh, jogalap az a 352-es, és nagy baj lenne, hogyha a jogalappal kapcsolatos vitába mennénk bele, sem a 279-es, sem az 50-es nem megfelelő a tanács és a bizottság jogi szolgálatai egyetértenek ebben az ügyben, és tájékoztathatom önöket, hogy megalaphatás jutottunk munkacsoporti szinten tegnap a, a tanácsban, és remélem, hogy ezt jövő héten a koreperes jobban hagyja és elvárásaink szerint utána június 10-én a tanács elé kerül a dosszié, azt várjuk, azt reméljük, hogy a miniszterek jobban hagyják ezt a szöveget június 10-én 352-es bekezdéssel, mint jogalappal. Tehát továbbra is azt kérjük, hogy hagyják jobban a gyorsított eljárást. Ez nem csak a magyar elnökségről szól, úgy gondolom, hogy most lendületben van az ügy, és mindent meg kell tennünk annak érdekében mind a két oldalon, hogy a jogatossági anyag a jogalkotási munka a lehető legrendletesebben menjen tovább. Kétlem, hogy bele kellene mennünk a jogalap finomságaiba. A dokumentumokhoz való hozzáférésről lesz vita. Lichtenberger asszonyjal, ez jelenti a dokumentumok hozzáférésére vonatkozó ügyet, de az egy másik ügy. Ez egy másik vita. E, különben is már ma is e, éli gyakorlat, hogy a tagállamok elektronikus változatot használnak, nagyon kevesen használják már csak a papír változatot. Tehát bizonyos értelemben csak a valóságot próbáljuk meg utolérni. A jog megpróbálja a valóságot tükrözni. A, egyszerűen csak azt teszik, hogy a jogunkat alkalmazzuk a valósághoz ezért támogatnánk a gyorsított eljárást, hogy június 24-én önök is elfogadhassanak egy véleményt, és mehessen tovább a lendületesen az ügy tárgyalása. Köszönöm szépen! Még meghallgatjuk a bizottságot, szintén szólásra jelentkezett. Megadom a szót. Thank you to the reporter. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevének a vélemények ki eh, megfejtését. Nyilván a joghoz való hozzáférés, a törvényhez a hozzáférés alapvető fontosságú, és egyetértünk itt ebben szem, minden szempontból. Viszont van, aki megkérdőjelezte, hogy az, integra- az internet penetráció szempontjából ezzel megfelelő pillanat. Nos, a mai helyzetet illusztrálnám. Az elmúlt évben 84 millió kérdést lekérés, lekérés regisztráltak az Eurlex oldalon, és ehhez képest ezernél kevesebb az előfizetés a nyomtatott változatra. Tehát a valóság az emelkerülhetetlen. Ahogy egy kollégám mondta, a valóságot nem mindig ismerik elég alaposan. Eh, a lehető leggyorsabban ezt a helyzetet korrigálnunk kell, és eh, ezért támogatjuk minden eh, szempontból az magyar elnökség azon hajlandóságát, hogy ezt minél hamarabb elfogadjuk. Ami a jogalapot illeti. Nyilvánvaló, hogy megvizsgáltuk ennek a kérdését nagyon alaposan. Tisztában vagyunk azzal, hogy természetes és érthető tiltakozásra talál a parlamentben a 352-es jogalap felhasználása, úgyhogy megnézzük az összes többit is, de sajnos. De hát tulajdonképpen ez ténykérdés. A 352-es a megfelelő jogalap. A 15-ös, ami úgy tűnik, hogy közelebb áll ahhoz, hogy jogalap legyen, lehetséges jogalapnak tekintsük. Valójában ez egy olyan cikk, amely egyéni jogokkal foglalkozik, és azokkal a jogokkal, hogy, azzal, hogy mely jogok korlátozhatóak, miközben itt az EU joganyagnak a kötelező publikálásáról beszélünk. A 352-esben az a feltétel, ha megnézzük, mert az világosak a feltételek, policies defined by the treaties, to define the objectives set out in the treaties and when the treaties have not provided another legal base. These tehát a felolvasott három feltételnek pontosan megfelelünk, nincs külön jogalap ezeknek a céloknak az elérésére. Ez teljesen az Európai Uniós politikák keretein belül foglal helyet, hiszen az Európai Uniós rendelkezések a közlényben jelennek meg, és a célok megfelelnek az, az alapszerződés céljainak. Tehát nem tudom, hogy hasznos-e időt szánni arra, hogy ugyanarra a végkövetkeztetésre jussunk, mint amely már tulajdonképpen megszületett a többi intézmény részéről. Nyilván a parlament döntése, hogy, hogy jár el, de gyorsítaná a helyzetet, hogyha figyelembe vennék ezt. Köszönöm szépen, feltételezem, hogy mindenki megnézte ezeket a cikkeket. Hát, hogyha döntést akarunk hozni, akkor meg is kell néznünk a cikkeket. Elfogadjuk ezt, és az korábbiakban megbeszéltek szerint járunk el. A 12-es, 13-as pontokat elnappoltuk, a 30-ast is elnappoljuk. Diana Wallis következik. Chairman, I'm very much aware of the time, which says... Tisztában vagyok azzal, hogy 5 percem van, de úgy gondolom, hogy mások is szeretnének utána még beszélni. Ha megengedi, akkor szeretném felhívni a kollégáim figyelmét arra, amit második munkadokumentumként kiosztottunk angol nyelven amely a Róma 2-vel kapcsolatos függőben lévő kérdéseket eh, illeti. Ez folyamatban lévő munka, a munkadokumentum rendelkezésre áll. Mindenkit eh, arra buzdítanék, hogy eh, nyújtsa be a megjegyzéseit. Az én országomban ez rendkívül aktuális most rágazmazások ügye és szeretném, hogyha a következő ülés alkalmával mélyebben tudnánk eh, ezt megvitatni, mert úgy gondolom, hogy eh, sokkal több időt érdemelne ez a téma, mint amennyit ma tudunk rászánni. Rendben, akkor azt elnapoljuk a következő ülésre. A listámon Stojanov úr eh, jelentése van még előttem. Ezt most meg tudjuk csinálni, vagy pedig elnapoljuk? Elnapoljuk. 16. Elnök úr, van néhány perc, de úgy gondolnám, hogy nekem csak egy percre lenne szükség a jelentésemhez, hogyha más nem akar semmit hozzátenni, akkor le tudnánk a munkát zárni most. Rendben. Nos, ami a két európai felügyeleti vizsgálatot, a az eszmát és az Oplát, egy módosítót nyújtottam csak be, néhány héttel ezelőtt foglalkoznak ezzel. A módosítom arra azt érinti, hogy a delegált aktusokra milyen időszakok vonatkoznak, amikor ugye a parlament titkozását akarja megfogalmazni. Most három hónap, vagy kettő hónapot mond a módosítónk, az alapgondolat az, hogy tudjuk eldönteni, hogy a delegált aktus megfelele vagy kielégíti -e azt, amit az alapszerződés előírt. Nem tudtam felkészülni eh, személyes ügyeimet, kellett intéznem. Minden esetre jobban szeretném, hogyha a határidőt, a módosítók határidejét e, május 30-ára e, eh, ki meghosszabbítanánk, és várom további módosítókat és a további vitát. Köszönöm. Eine Wortmeldung, 30. Mai, mittags. Rendben, nincsen ehhez e, további szólásra jelentkező. A 14-es van még, e, akkor azt is elnapoljuk. A szubszidírotással kapcsolatban jelentéstől nincs itt. Ehhez elfelejtettem esetleg valamit, Lichtenberger asszony. Lichtenberger asszony, tessék igen, átugrotta ezt, és azért nem tudtam, hogy most mi történik. A 17-es pontot elnapolhatjuk, de 26-ot, 27-et ezzel kapcsolatban nagyon röviden összefoglalnám a jelentéseket. Karim az sincs itt. Azt szerettem volna mondani, hogy július 1 nevezhetnénk ki határidőnek, és utána folytathatnánk le a vitát. Június, június, július mondtam. Tehát a határidőt meghatároztuk, és hát a vitát azt akkor majd később. Tehát június 11 a Lichtenberger és a Karim jelentések határideje. módosítók határ ideje mindkét esetben 6. hó 11. Május 30-a. Kérem tehát a titkárságot, hogy már május 31 május 30-a legyen a határidő 12 óra. Annyit szerettem volna csak hozzáfűzni, hogy természetesen nyitott vagyok minden kompromisszumra és kérdésre, hogy konszenzus alapján döntsünk. Igen, korábban a 17-est átugrottam, mert ez úgyis nagyon összetett. Az egyéb napirendi pontban van-e valami nincsen? Köszönöm szépen, akkor lezárhatjuk.